Porządek dzienny przewiduje głosowanie. Kedves kollégák, a napirendünk szerint most szavazás következik, mégpedig az egyszerűsített eljárással. Zondegárd úr jelentése, az első a 2007-es mentesítés, a tanács mentesítése megkérdezném az tisztelt eh, jelentés tevőtől, hogy szeretné -e hozzászólni. De előbb egy ügyrendi kérdés. A 117-es eh, szabályzatból szeretnék idézni. Szab, szabadon kell, hogy éljenek a mandátumokkal a képviselők. Ma délelőtt a tanács és a bizottsági vitában ön